Dear colleagues, ladies and gentlemen, let us start our meeting. Hölgyeim és uraim, akkor kezdjük ma ezt a, kezdjük ezt a ma délutáni ülést. Kedves kollégák, azt szeretném, hogyha csendben tudnának lenni egy picit, mert egy szomorú történettel kell kezdenem ma délelőtt. Incident in South. Ma délelőtt Dél-Franciaországban egy súlyos repülőgép katasztrófa történt, nagyon sok áldozat van, nem tudjuk még pontosan, hogy hányan vannak. Részleteket most itt nem, ismétel, nem ismertetve, azt gondolom, hogy egy, egy perces néma tiszteletadás az egy megfelelő módja lenne az együttérzésünk kifejezésének, amit, amit egyébként a francia kollégáink is javasoltak. Tehát most akkor egy perces felállás következik. Thank you very much. Uh, <clears throat> We go to the next item in our... Köszönöm. Uh, Napirendi, napirendünk szerint a következő napirendi pont az a 15-ös, a várható energetikai és klímapolitikai intézmény kedések. Kenyete biztos van itt, aki a klímaügyi eh, fellépésért és energiaügyekért felelős biztos. Nem először van itt biztosként sem. Én nem voltam itt, ön 20 éve ennek a parlamentnek a képviselője volt, és bizonyára vannak itt olyanok, akik akkor ismerték önt. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy február 10-én volt egy informális ülésünk Strasbourgban, ahol Arias Kanyete ismertette azokat az intézkedéseket, amelyek révén az energiahálózatok jobb összeköttetéseit kívánják eh, elintézni. Ezzel kapcsolatban van egy saját kezdeményezésű jelentés, vagy lesz, még nem döntöttük el, hogy, hogy mikor és ki csinálja. Most minden esetre a energetikai és klímapolitikai intézkedésekről fogunk beszélni, különösen az Energia Unió stratégia fényében. Ez egy mindannyiunk számára fontos kérdés, és ezzel fel is kérem Kenyete urat, hogy tartsa meg a beszédét. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném kifejezni e, az együttérzésemet a légikatasztrófa áldozatainak hozzátartozóival. E, részvétemet szeretném kinyilvánítani minden családtag felé ezekben a nehéz napokban és köszönöm az Európai Parlamentnek a támogatását az Energiaunióval kapcsolatban. Tudjuk mindannyian, hogy a szavak nem elegendőek azok számára, akik nehezen, figyelik, nehezen fizetik a számlákat. A, az Energia Unió stratégiai kerete politikai területek integrálását eh, tűzte ki célul, célul egy stratégiában, és eh, azt reméljük, hogy egy új integrációs fázis nyit az Európai Unió történetében. E, én a konkrét fellépésekről beszélnék most ezen stratégia keretében, tisztelt képviselők, hadd kezdjem azzal, hogy a, fel, a cselekvési terv első lépésével foglalkozzak, a, az interkonnektorokkal. E, a 10%-os célkitűzést az Uniós anyaggal együtt fogadta el a bizottság 2014 eh, óta a tagállamok 2014 eh, elején 14 eh, tagállam volt még elszigetelve ezen 10%-os mérce alapján, és azóta is mindent megtettünk, annak érdekében, hogy ez a helyzet javuljon, az energiainfrastruktúra javuljon Európában. A közös Eh, érdekek szerinti lépések fontosak. Eh, ide tartozik a CEF, a hálózatfinanszírozási eszköz eh, saját kezdeményezésű projektek és egyéb intézkedések. Ez az új keret már mutatja az első eredményeket. A, az észtország finország interkonnektor, valamint a spanyol-francia interkonnektor ezt bizonyítják. Én eh, múlt héten a az adriai eh, vezetékekről beszéltem, eh, és szó esett a transanatóliai gázvezetékről is, amely lehetővé teszi, hogy a Kaspi-tengeri gáz is eljusson Európába, és ezzel a verseny növeljen. 10 milliárd köbméter per év gázmennyiségről van szó, és ez egyenértékű 7 millió háztartás ellátásával. Amire szükségünk van, az jobb koordináció, és a magánszféra, valamint a közszféra részéről jobb effekt, több befektetésre erre alkalmas lehet az FC, FC, FC is. 2020-ra minden tagállam Ciprus kivételével eléri a 10%-os célkitűzést, bár Ciprus továbbra is, ugye sziget marad, 2023-ra sikerül ott az interkonnektort elérni, míg az ibériai félsziget szintén később fogja csak ezt tudni megtenni, és tud csatlakozni a közös európai energia rendszerhez. To secure the supply across Europe. President Juncker Juncker elnök úr egy új magas szintű csoportot hozott létre, amely Dél-Európáért felelős. Néhány hete volt a madridi interkonnektor csúcs találkozó. Lesz egy terv az év közepére. Dél-Kelet-Európában is kívánjuk növelni az együttműködést. az energetikai ügyeknek fontosságot és elsőbséget tulajdonítunk, és én magam is időről időre be fogok számolni önöknek a fejleményekről. 2014. októberében és 2015. márciusában az Energia Unió keretében meghatározott módon a bizottság egy új folyamatot indít, amelynek célja az Energia Unió elérése. Integrálni akarjuk az irányítási rendszereket és a monitorozási rendszereket abból a célból, hogy a minden európai kormányzati szinten történő eh, lépés a közös célt szolgálja. Ez egy rugalmas, megbízható, átlátható rendszer és folyamat lesz, amely tiszteletben tartja az Európai Unió, illetve a tagállamok eh, jogköreit az Energia Unió cselekvési tervének célkitűzésein sorában felhívnám a figyelmet bizonyos aspektusokra. Először is az energiabiztonság. Az energiabiztonság az a szolidaritáson alapszik. A, egy stresszteszt és egy energiabiztonsági struktúr tanulmány lesz elvégezve. 2015 végéig elkészül a terv, amely több elemből adódik össze, eh, a gázellátás biztonságáról szóló rendelet ennek része, eh, amelynek feladata például azt, hogy eh, az ellátásban következő zavarokat kezelje, részét képezi a monitoring és a válságkezelés is. Emellett a folyékony földgáz kérdésével is foglalkoznunk kell. Egy átfogó LNG stratégiát fogunk kialakítani, amelyhez természetesen infrastruktúra is kell, hogy járuljon. Az Egyesült Államokból és több más termelőtől is lehetővé kell tenni a behozatalt. Az energiabiztonság egy másik aspektusa 2016-ig az ellátás biztonsága, egy sor tagállamnak nincsen energiaellátás biztonsági standardja jelenleg, ezen változtatni kell végezetül. A biztonság azt is jelenti, hogy az unió tárgyalási felhatalmazása e, növekedni fog, és betekintést nyerhet a kormányközi szerződésekbe harmadik országokkal. Ezre vonatkozóan is 2016-ban lesz egy javaslat. Egy versenyképes, biztonságos piac és integrált piac az Energia Unió gerince lesz. A, az interkonnektorokra szükség van, ugyanakkor az Energia Unió az csak akkor valósulhat meg, ha egy igazi belső piac létrejön, ahol az európai jogszabályokat teljes mértékben alkalmazzák. Éppen ezért a harmadik energia csomag végrehajtása, és azon belül is az unbundling, valamint a szabályozó hatóságok függetlensége elsőbséget élveznek. Mihelyst a szabályzói környezet meg lesz, onnantól kezdve azt szigorúan végre fogjuk hajtatni. The word of this committee. Ennek a bizottságnak és a parlamentnek az álláspontja mindig fontos volt, amikor az energetikai aki kialakult, és én ezt a párbeszédet önökkel folytatni akarom. Önök is tudják, hogy az energiahatékonyság szintén ott van a napi renden. Itt szeretném elmondani, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Egy hűtési-fűtési stratégiát fogunk még idén kialakítani Emellett az energia címkézést is megvizsgáljuk, hogy ez megfelele a céloknak. 2016-ban pedig az energiahatékonysági irányelv felülvizsgálatára kerül sor, eh, valamint az épületek energia eh, hatékonyságáról szóló irányelvet is felülvizsgáljuk. Az októberi eh, Európai Tanács remélhetőleg konkrét intézkedéseket dönt el. Az energiahatékonysági irányelv felülvizsgálata az a célok vonatkozásában a harmadik eh, cikket is megváltoztathatja a 2030-as célkitűzésekkel összhangban. Tehát eh, a 2020-ig a célokat eh, olyan módon kell meghatározni, hogy az energiahatékonysági javulás 30%-ot elérje. Az európai energiarendszert hatékonyabbá és fenntarthatóvá akarjuk tenni. Ez a polgárok mindennapi életére is hatást gyakorol, mert amennyiben energiát spórolunk meg, akkor kevesebbet kell fizetni az energiáért, és ez munkahely teremtéshez is hozzájárulhat az energiahatékonyság eh, minden tervezési és, vég, és eh, kivitelezési tervben meg kell, hogy eh, valósuljon. Kedves képviselők, egy ambiciózus célkitűzés, amelynek Eh, része a 2030-as célok elérése fontos eh, része lesz a munkánknak, és eh, ezzel, ennek révén érjük át, az, e, érjük el azt, hogy az Európai Unió versenyképesebb gazdaságot jelentsen a 2015-ös bizottsági munkaprogram világosan fogalmaz. Először is a piac stabilitására vonatkozó javaslatra van szükség, majd az emissziókereskedelmi irányelv, illetve a kibocsátás csökkentés azokon a területeken, ahol jelenleg nincsen szabályozás, szintén fontosak. A as compared to 2005. 2005-höz képest 43%-os kibocsátás csökkentésben gondolkozunk, illetve stratégiai útmutatást tervezünk a kiadni a célok elérése érdekében. A folyamatos realokáció az iparágak között, egy innovációs alap, szabad allokációja az emissziónak annak érdekében, hogy egyes országokban csökkenjen, a, illetve bocsánat, növekedjen a, a, az innováció. A az iparnak szabad alokációk formájában próbálunk védelmet biztosítani. An appropriate level of protection. Megfelelő szintű védelmet akarunk létrehozni a jövőben is. Meg akarjuk védeni a 2014-es októberi tanácsi határozatoknak megfelelően az európai ipart. Ugyanakkor az emissziós kvóták korlátozottak, éppen ezért a szabadalokálás eh, célzottabb és hatékonyabb kell, hogy eh, legyen annak érdekében, hogy eh, versenyképes és innovatív legyen az európai ipar. A jelenlegi rendszer folytatása azt jelenti, hogy működnek a benchmarkok, work on fine-tuning this system szeretnénk most finomhangolni a rendszert, amely alapvetően működik. A bizottság az érdekeltek véleményére is oda kíván figyelni, és ezt becsatornázni a terveinkbe. Az jogalkotási anyagok előkészítését is fontosan veszük. Ezek az előkészületek stakeholder konzultációkat és hatástanulmányokat is magukba foglalnak. A tervem az, hogy effort sharing területén egy javaslatot tegyek 2016 eh, elején eh, nemzeti célkitűzések lesznek meghatározva, ugyanúgy, ahogy azok a 2030-as céloknál voltak, eh, itt figyelembe vesszük a egyfőre eső GDP célokat, illetve adatokat, mégpedig ezt méltányos módon tesszük. The Renewable Energy Directive a megújuló energia erőforrás, energia irányelvet 2020-ig alapvetően felül kell vizsgálni, hogy az a piaci integráció kihívásaira is meg tudjon felelni. Egy új e, csomagot kívánok hamarosan e, letenni az önök asztalára, e, költséghatékonyság, illetve a fenntartható bioenergia fontos tételek lesznek. Az energiahatékony otthonokhoz is szükséges ez a politika. Az energiatechnológiai cselekvési terv, amely 2015 végéig jelenik meg, lehetővé teszi majd azt, hogy felmérjük, hogy milyen most jelenleg a technológiai helyzet, és milyen lépéseket kell tenni. Tisztelt képviselők, kitérnék még egy dologra, amiről valószínűleg kérdezni fognak. A 2050-es célkitűzés eléréséhez előre kell néznünk, és a szén a carbon capture is oda kell of the mission systems. I thank you for attention. Kötés, szénnek kötés. Köszönöm eh, a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. For you. Köszönöm szépen, biztos úr, az előadását, és eh, köszönöm ezt a rendkívül átfogó és ezeket az átfogó és nagyon rétű eh, jogalkotási és nem jogalkotási javaslatokat. Most megnyitom a vitát, és elsőként Karins kollega fog hozzászólni koordinátorként. Három percet kapnak a kollégák. Három, három percet kapnak a koordinátorok. Köszönöm szépen, elnök úr. Ki fogom nyújtani a hozzászólásomat két-három percre. Közvetlen kérdésem lenne beszélt az interkonnektorokról, és hogy 12 tagállamban vannak a célkötűzések alatt, megpróbálják javítani a helyzetet. A kérdésem a következő, amikor már meg lesznek a fizikai összekötők, milyen messzi leszünk akkor, mennyire leszünk akkor távol még egy jól működő piactól. A jelenlegi akadályok, amelyek léteznek amiatt, hogy verseny van a tagállamok között, ez az igazi nagy akadály. Nem csak a, nem csak a fizikai összekötők. Tehát mire kell ügyelnünk, mit kell tennünk javakotóként, hogy ezeket az akadályokat is eltüntessük. Tehát van a 10%-os összekötés mindenképpen jó lenne a fogyasztók és az állampolgárok számára. Köszönöm szépen. Dan Mika kollega következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, hogy elfáradt hozzánk. Egy akciótervet tárt elénk, amit üdvözlünk. Először is szeretnénk üdvözölni annak a következetességét, amit elmondott, és amit eh, elmondott, az következik abból, amit Sefkovics úr is elmondott. Amikor az összekötőkről, az interkonnektorokról van szó, ami igazán aggasztó néha, az a 2020-as célkötőzés. Ehhez egy éves jelentésre van szükség, mert ebben lehet dokumentálni azt, hogy milyen elő, előrelépés történt. Néha különbség van a között, hogy mi történik az egyes tagállamokban. Ezen kívül, amikor az elektromosság, a gáz, cseréjéről van szó különböző országokban. A kérdés az az, hogy ki fogja majd ezeket az áramlásokat, ezeket az energiáramlásokat felügyelni. És gondolni kell arra is, hogy mi fog akkor történni, hogyha napos idő van délen, sikerül-e majd az összes energiát éjszakra importálni, ugyanez fordítva. Ez nem igazán lett egyértelműen megmutatva, hogyan lehet északról délre, délről érez északra az energiát szállítani. Ami a biztonságot illeti, sokat beszélünk az előállítók diversifikációjáról, arról, hogy keletről nyugatra kell elmozdulnunk, talán ez jele annak, hogy sokkal komolyabban kell venni a dolgokat a jövőben, ami jó. És még egy dolog, amit üdvözölnék, ön beszélt a megújuló energiaforrásokról, úgy tűnik, hogy ezt sokkal komolyabban veszik most már, ugyanis ez az iparág támogatásra szorul, nem csak papíron, hanem igazi támogatásra van szükség, hogy fejlődni tudjon, hogy több befektetés legyen a megújuló energiaforrások irányába. Ehhez az kell, hogy komolyabban vegyék ezt az iparágat. Általában az emberek a megülő energiaforrásokat nem tartják megbízhatónak, és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó csomag ösztönzést fog adni ennek a szektornak. Annak érdekében, hogy sikerüljön ezt az előre nem láthatóságot megszüntetni, még egy dolgot szeretnék elmondani. Jó lenne, hogyha a klímaváltozás kapcsán elmondaná a véleményét. Például a Párizsi konferencia kapcsán. Hogyan kívánja majd tájékoztatni az Európai Parlamentet Párizsról? Elnök, köszönöm szépen, kollega. Az EPP szólt először majd a szocialisták, az ECR talán később, most Féderlé kollégát hallgatjuk meg az ALDE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Biztos úr, örülök, hogy eljött ide hozzánk. Úgy gondolom, hogy lehetőségünk van a, ebben a jogotási ciklusban arra, hogy fenntartható energia politikát hozzunk létre, amely konstruktívabb, mint a múltban. A foszilis erőforrásokról is szó van, de ahogy az előttem szóló is elmondta, egyre nagyobb a piac a megújuló energiaforrások tekintetében. Mint hogy 1 milliárd eurót adnak ki naponta a foszilis energiaforrásokra az Európai Unióban, ez nem igazán jó a biztonság szempontjából. Szeretnénk azt az érzést érezni, hogy megvan az ellátás biztonsága önnel, biztos úr, szeretnék egy vitát kezdeni a foszilis energiahordozókról, ugyanis ezeket nem szabad ellentétben látni a megújuló energiaforrásokkal szemben. Ezek párhuzamosan létezhetnek egy olyan gazdaságban, Európában, amely egyre inkább zöldebb lesz. Például Lengyelországban is óriási szén tartalékok vannak, és az is fontos, hogy Lengyelország megfelelően növekedjen gazdasági szempontból, de környezetvédelmi szempontból is a helyes irányba kell elmozdulni. Jobban kell ügyelnünk arra, hogy milyen ez az egyensúly jövő szempontjából, és itt ügyelni kell az energiaforrásokra és a jövőben. Persze mindez függ attól is, hogy honnan jövünk Európából, és milyen volt az energiakultúra korábban. Erről is beszélni kell, de beszélni kell a gazdasági válságról és ugyanis a jövőben ezeket a kérdéseket akkor jobban lehet kezelni. Persze vannak gondok a belső piacon, ez is károsíthatja a környezetet, az erőforrások, az energiaforrások. Európa bizonyos részein felhasználhatóak, máshol viszont nem. Vagy azt, hogy hogyan szállítjuk az energiát, itt néha elpocsékoljuk az energiaforrásainkat, ugyanis néha energia többlettel rendelkezünk Európában. Ezen kívül, és, és véd vagyok, és úgy vélem, hogy hozzá kell járulni ahhoz, hogy a Baltikumban is megfelelő megoldást találjanak energiapolitikai szempontból. A Baltikum és az északi térség között lehet nagy összekötetés, és a Baltikum is szeretne fejlődni energia szempontjából, vagy környezetvédelem szempontjából. Úgy gondolom, hogy a szakbizottsági kollégák részéről talán megteremthetnénk az alapját mindennek, amit majd később előterjeszthetnénk a bizottság számára. Ma szavaztunk a szakbizottságban. A légközlekedési csomagról, beszéltünk az erdőgazdaságról, és minden vita során újra és újra ugyanez a kérdés merül fel, a zöld alternatívák, és azt, hogy ezt mindig egyfajta ellentétként láttuk. Ez egy politikai kihívás. Mindkét fajta energiahordozóra szükség van akkor, hogyha arról akarunk dönteni, hogy merre akarunk elindulni. A kérdésem a biztoshoz a következő. Hogyan lehet ezt a stratégiát úgy kifejleszteni, hogy mind a két oldalt megfelelően lássuk, hogy ne ellentmondást lássunk itt. Földrajzilag is másképp kell tekinteni Európára a jobb energia elosztás érdekében. Claude Turmes a zöldek nevében következik. Claude állandóan aktív ő, és most megkapja a szót. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Elmondták, hogy mit mondott, lefektette, felvázolta azokat a fontos pontokat, amelyek majd bennünket előre vihetnek. Van egy dolog, amit felvetettem Sefkovics biztosnak tegnap. Szeretnénk kiteljesíteni a belső piacot, de ezen a belső piacon nagy a torzulás jelenleg, ami kötődik a támogatásokhoz, illetve az externáliák nem internalizálásához. Decemberben az ECOFIS tanulmányt véglegesítették, persze lehet eh, ennek a tanulmánynak a részleteiről vitázni, de az áll ebben a tanulmányban, hogy a belső piacon a legnagyobb torzulás a foszilis energiaforrások eh, irányába érezhető, és csak a végén jön a megölő energiaforrások figyelembevétele. Gyakran látjuk azt a az érvet, hogy közelebb kell hozni a piachoz az energi- megölő energiaforrásokat. A piacon rossz az árazás, az á- a piac nincs a megölő energiaforrások köré építve. A jelenlegi piac nem az megölő energiaforrásokra van kitalálva. A 90-es években ezt az olyan erőművekre találták ki, amelyek energiát vásároltak tulajdonképpen, és nem energiát termeltek. A kérdésem önhöz az az, hogy az Európai Bizottság hogyan kíván bánni ezekkel a piaci torzulásokkal. Az egyik dolog, ami nyilvánvalóvá vált a hétvégén Németország, amely talán legstabilabb ország, és a legkomolyabb szabályozások vannak. A minisztériumi adatok azt mutatják, hogy nincs elég pénz arra, hogy a meglévő atomerőművekkel fel lehessen hagyni. Ez egy olyan kérdés, amelyről 2003-ban azt mondta csak hogy foglalkozni fognak ezzel. Mivel nem foglalkoztak ezzel 2004-ben, a, a brit, uh, British Energy a brit energia tönkrement, és úgy gondolom, hogy eh, foglalkozni kell ezzel a kérdéskörrel. Itt nem arról van szó, hogy támogatjuk-e az atomenergiát, vagy nem. Itt arról van szó, hogy támogatjuk-e az igazságos piacot, ahol minden eh, termelőnek viselni kell a költséget, és nem csak a fogyasztónak. Ennek. Köszönöm szépen, kedves kolléga! A GUE nevében a következő felszóló Neokris Szedikiotis. Θέμα που θα ήθελα να θέσω είναι σε σχετικά με την απομόνωση κρατών μελών και περιοχών. A régiók elszigetelése a nagy hálózatoktól, itt gondolok itt Ciprusra és Máltára, nálunk sok hegyi vidéki terület van, ezek el vannak zárva az energiától, hogy ezt megszüntessük. Ez egy cél volt, viszont nem sikerült ezt teljesíteni ez idáig. mindenképpen konkrét intézkedésekre lenne szükség, hogy ezeket a területeket be lehessen vonni. Tudjuk, hogy van politikai támogatottság az már meglévő energia erőművek szempontjából, De a kérdés az az, hogy mi történik valójában Megvan-e a lehetőség a földközi tenger délkeleti dél részén, hogy ilyenfajta erőműveket lehessen építeni, például vízerőműveket? Hogyha kkv jönnek atomerőművek jönnek létre. Ez eléggé problémás lehet a mi területünkön. Például gondolni kell itt az atomhulladék elszállítása és összességében ez, ez um, problémát jelent az Európai Unió számára. Mi történhet akkor, hogyha egy baleset történik? Tudjuk, hogy ezek olyan területek, ahol uh, földrengés lehet, sőt talán ez a legérzékenyebb terület szeizmológiai szempontból. Az Európai Uniónak valamit tennie kell annak érdekében, hogy garantálni lehessen Dél-Kelet-Európában az energiabiztonságot, tenni kell az olyan országok energiabiztonságáért, mint például Ciprus, és amelyek hasonló ö, problémákkal küzdenek. Tudjuk, hogy Törökországnak vannak bizonyos tervei, azt is tudjuk, hogy Törökország tagjelölt ország, és meg kell akadályozni azt, hogy ilyen veszélyes erőműveket építsenek. Az RDD képviselője talán majd később fog hozzászólni a koordinátorok körét, tehát lezártuk, és most felkérem a biztos urat, hogy reagáljon a felvetett kérdésekre és megjegyzésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is kezdjük azzal nehéz kérdéssel, amit a néppárt képviselője vetett fel. Persze, igaza van, de hogyan is tudunk tovább lépni? A piac kialakításában persze változtatásokra van szükség, na de hogyan? Ki kell alakítanunk az intelligens hálózatokat például. Utána meg kell szüntetni azokat a problémákat, amelyek torzítják a finanszírozást. A kifizetések esetében nehézségekbe ütközünk. Különböző kapacitást növelő terveket finanszíroznak az egyes tagállamok, és ezek nem feltétlenül egy irányba hatnak. Aztán emellett az energia mix változtatása útjában további akadályok is állnak. A piac kialakítása szempontjából a mi véleményünk szerint úgy kell lejárni, hogy ez tükrözze a nemzeti regionális véleményeket a kapacitásmechanizmus szempontjából, és ugyanakkor a regionális együttműködést javítani kell, támogatni kell a megújuló energiákat, tehát közös célokra van szükség, közös tervekre, hogy tudjuk csökkenteni a e, piac rugalmatlanságát és a piac torzulását. Rugalmasabbá kell tehát tenni a piacot, és javítani a koordinációt a transmissziós hálózatok között helyi szinten, hogyan tudunk a fogyasztóknak aktívabb szerepet biztosítani az elektromossági rendszerben, illetve mindez együtt figyelembe vettendő. Az interkonnektorok, a rendszer összekötő kapacitások persze nagyon fontosak, de önmagukban nem elégségesek. Ezekkel a problémákkal egytől egyik foglalkoznunk kell, hogy a megoldás megszülessen. Nyomon fogjuk követni a célok teljesítését. Ezért jelentést fogunk készíteni arról, hogy milyen valódi fejlődés következik be az Energiaunió területén, a különböző Európai Uniós területeken, és támogatni fogjuk a tagállamokat, hogy segítsük őket az új megújuló energiaforrásoktól szóló irányelv végrehajtásában. Nagyon ambiciózus csomagunk van e tekintetben az új megújuló energia erőforrásokról szóló irányelv, aztán a legjobb gyakorlatok koncept korrupció felülvizsgálata, és ahogy ismételtem, említettem a legjobb gyakorlatok megosztása, ez mind ide tartozik. Persze több piaci hozzáférést akar a képviselő úr, de ez nem elég, hanem az is fontos, hogy egy piacorientáltabb rendszer jöjjön létre. Az, a megújuló energiaforrások esetében nagyon különböző támogatási rendszerek léteznek, és ez a tagállamok között versenyhez jele, vezet. Hogyha mondjuk egy országban állami támogatást nyújtanak a megújuló energiaforrások kiaknázásához, egy másikban pedig nem, akkor az egyik országban nyilván a beruházásokat segítik a területen, a másikban nem. Tehát ez versenykülönbséghez vezet. De az interkonnektorok fejlesztése és a megújuló kapacitások kihasználása egymás nélkül nem valósulhat meg, és a 27%-os arányt csak fogjuk tudni elérni enélkül, hogyha ez a két terv nem valósul meg. A tagállamok között, ahogy említettem, nagyon sok a különbség. Még egy tagállamon belül sem sikerül az összekötetéseket megvalósítani, hát akkor hogy gondolhatunk arra, hogy a dél-európai államok azonnal össze legyenek kötve az északiakkal? ter- teljes összeköttetés és a helyi projektek támogatása, valamint egy piaci alapú megközelítés, ez az a három dolog, amit szem előtt tartunk. És még egy dolog, amiben nagyon sok pénzt kell beruháznunk, ez az innováció, hogy egyre érettebbek legyenek az ide vonatkozó projektek. De nagyon sok projekt esetében jelentős állami támogatásra van szükség. És ez a kérdéskör kapcsolódik a cseh folyósított földgázhoz is. Olyan helyzetben vagyunk jelen pillanatban, amikor alacsonyak a foszilis üzemanyagárak. És a gáz és az olaj árak is csökkennek lehet, hogy a, ugyanakkor, hogyha a megújuló energiaforrások aránya növekszik, akkor tovább ö, erősödik a verseny. Az energia területén mondjuk az USA gázexportja és a kettős árképzés új lehetőségeket fog megnyitni, különösen az LNG, a csapósított földgáz területén. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy diversifikált legyen az energiaforrásunk. Az LNG az egyik fő alternatíva. Az egyik stratégia, nem tudom egyébként a parlament remélem, hogy támogatni fogja, egy intelligens LNG stratégia kialakítása, ami az ellátás biztonságot egy oldalról a földgáz vezetékekre, más oldalról viszont az LNG alapjaira helyezné. Ilyen jellegű politikát szeretnénk tehát végrehajtani. Na már most. Ami a támogatásokat illeti, különösen a foszilis üzemanyagok esetében. Világos, hogy jelen pillanatban nagyon kedvező a helyzet, hogy felülvizsgáljuk a helyzetet, hiszen alacsonyak az olajárak, ezért most megfelelő pillanat átértékelni az energiaszektorban alkalmazott támogatások rendszerét. Gondoljuk végig a valós helyzetet hiszen a számok alapján 400 milliárdos importunk van, és ezt még meg is támogatjuk, tehát elképzelhetetlen összegekről van szó. És következeteseknek kell lennünk. A tekintetben, hogy olyan irányelveket és olyan szabályokat támogassunk, amelyek az energiapolitikánknak megfelelnek. El kell kezdenünk tehát ezen gondolkozni. A, az atomerőművek ártalmatlanítása ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság egy kommunikációt, egy közleményt fog kiadni az új nukleáris programról, ami az Euratom szerződés alapjaira helyezkedik. Ez az új nukleáris program információt fog nyújtani az atomenergiába való beruházások jelenlegi helyzetéről, a jövőbeli tendenciákról, és figyelembe veszi a legfrissebb szakpolitikákat, valamint kiegészítő javaslatokat fog tartalmazni a beruházási projektekre vonatkozóan. A bizottság iránymutatással fog szolgálni a tagállamok számára az Euratom szerződés 130. cikke alapján, különösen a harmadik országokkal kötött bilaterális szerződések tekintetében. Megfelelő tehát ez az új helyzet arra az olajárak miatt, hogy ismételten végig gondoljuk az energia összetétel helyzetét, és elkezdjünk el gondolkozni. Az olajárak nagyon sok kérdést vetnek fel. Az egyik az energia és az energia költségei, a másik, de nem csak európai szinten, hanem globális szinten is az olaj támogatások kérdését hogyan oldjuk meg. Ez nem EU-s probléma, hanem globális probléma. Mindenhol jelen van ez a kérdés, és mindenhol foglalkozni kell vele. Aztán volt egy kérdés azon országok problémáira vonatkozólag, amelyek mondjuk dél-kelet-európára gondolok, nem, nincsenek annyira jól összekötve a többi régióval energia szempontból. Minden régiónak vannak ellátásbiztonsági problémái persze bizonyos régiókban nehezebb megoldani ezeket, máshol könnyebb. De a folyosó kiépítésével, ami Dél-Európát ellátná, és a beruházási tervek alapján a TANAP segítségével meg tudjuk oldani ezt a kérdést. Ezután majd szeretnénk idélkelt európában az interkonnektorokat is fejleszteni, különösen Bulgária és Szerbia bevonásával, annak érdekében, hogy minden ország az Európai Unióban elérje a 10%-os összeköttetést a villamos energia területén, és gáz területen is legalább három szállító legyen. Legalább három szállító tehát, és teljes összeköttetés. A szakpolitikáinkat úgy kell kialakítani, hogy remélhetőleg ezek következtében a jövőben sokkal jobb helyzetben leszünk majd, mint ma. És a stressztesztek is nagyon fontosak. Nagyon hasznos tudni ugyanis, hogy melyek -e a gyenge pontjaink és melyek az erős pontjaink, ha van szolidaritás a tagállamok között. Ha több interkonnektorunk lesz, akkor az Európai Unió jobb helyzetbe fog kerülni, és növekszik az ellátás biztonsága. De nem lehet mindent egyszerre megcsinálni, az Európai Uniós projekteknek egy nagy nehézsége van. Mindig mindent ugyanakkor és egyszerre akarunk csinálni. Egyszerre akarjuk az energiahatékonyságot javítani, a megújuló energiaforrásokat, a piac töredezettségét csökkenteni, mindent egyszerre. Az elkövetkezendő öt évben lesz tehát bőven munkánk, remélhetőleg minden területen sikerül majd előrelépni, nagyon intenzív lesz ez a pár év, Remélem a szakbizottságuk tagjai támogatni fognak ebben, és az Európai Bizottság nagyon nyitott lesz. Őszinte párbeszédet akarunk folytatni a parlamenttel, hogy a cselekvési tervben szereplő összes célt el tudjuk érni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm biztos úr az ön válaszait és ezeket a nagyon fontos megjegyzéseket. Ezek az ITRE szakbizottság számára nagyon fontos információk. Engedjék meg, hogy Orbán urat az ITRE szakbizottság új tagját üdvözöljem körünkben. Ön Esenyik úr helyére került a szakbizottságunkban. Kérem, szóljon pár szót hozzánk, mutatkozzon be. Ah, señor Arias Cañete, Como Köszönöm szépen, biztos úr, Arias Kenyete úr. Ön és kollégái működésének következtében Spanyolországban 72 a magasabbak az üzemanyagárak, mint 2004-ben. Az egész Európai Unióban a legmagasabbak közé tartoznak az árak, mégpedig a spanyol erőfeszítései ellenére. 300 millió eurós hiány lépett fel az úgynevezett tarifa deficit miatt. A megújuló energiaforrások előállítói viselik ennek a költségeit, és szerintem a legmegbocsáthatatlanabb dolog mindezek között az, hogy Spanyolországban energiaszegénység alakult ki. Sőt, a nagy spanyol villamosenergia cégek profitja ezen közben megduplázódott az európai számokhoz képest más európai országokban. Mi lesz a hatása az energiarendszernek, ennek, ez az új helyzetnek Európa számára? Új tervekről beszél itt, de azt szeretném, hogy a hozzáférés demokratizálódása is megvalósuljon. Az energiához való hozzáférést meg kell nyitni és az energiaszegénység problémáját kezelni kell Spanyolországban, de más Európai Uniós tagállamokban is. És az is nagyon aggasztó, hogy a Greenpeace tanulmányai szerint 8 villamos energiavállalat dolgozott azon, hogy ö, ö, csökkentsék a szennyezőanyag kibocsátás, de sajnos az ő lobbyjuk annyira erős volt, hogy engedékenyebbek voltak velük szemben a hatóságok, mint amihez joguk lett volna. Köszönöm, mondja az elnök. Arra kérem a további kollégákat, hogy egy perc, másfél percben foglalják össze a felszállásokat. Ön viszont most először kapott szót itt a szakbizottságban, úgyhogy boldogan adtunk önnek több mint két percet. Most pedig Pilar de Castillo Vera asszony következik. Bienvenido. Köszönöm. Üdvözlöm, drága biztos úr, itt a bizottságban. És nagyon örülök annak, hogy jönné az energiatárca. Nagyon mély benyomást tett rám az, ahogy ön az egész európai energiapolitikát uh, átformálja, mert hiszen erről van szó, és jó dolog, hogy külön biztosa van az energiaügyeknek, és ön itt van most köztük. Az európai energiapolitika, erről ön ugye tett egy nyilatkozatot itt az elején, és aztán a válasz vissza, amelyeket a, kép, a kérdésekre adott annyira átfogó volt, és annyira teljes, hogy igazándiból szinte nem is tudok kérdezni olyan dolgot, ami, ami, ami, amit még nem érintett. De azért két kisebb kérdésem van. Ön beszélt arról, hogy monitorozni kell az interkonnektorokkal kapcsolatos folyamatot, és a második kérdés pedig, az az, hogy hogyan tesz kezdeményezéseket a bizottság ezen a területen, mármint a digitális technológia kerületén, illetve a smart gridek területén. Milyen kezdeményezések várhatók? Köszönöm, Kelly úr. És amikor önt hallgatom, akkor egyértelmű, hogy ön érti a dolgát, és tenni is akar. Ez látszik a jogalkotási javaslatokból is. E, ugye elhangzottak itt szavak, az interkonnektivitás, a biztonság és a hatékonyság, és valóban e, amennyiben ez megvalósulna, akkor biztonságban, nagyobb biztonságban érezhetnénk magunkat Európában. E, saját hazámban tudom, hogy a gáz összeköttetések fontosak, mert eh, fontosak lennének, hiányoznak. A fűtés nagyrészt olajból eh, csináljuk mi Írországban. Eh, jó lenne ezt megvizsgálni európai szempontból, illetve a, az LNG politika, amiről beszélt, szerintem nagyon észszerű. Viszont, ami az épületeket illeti, ott azt gondolom, hogy az energiahatékonyság érdekében többet lehet tenni, központi fűtés, központi hűtés, elterjesztése, támogatása, milyen messzire kell elmennünk ahhoz, hogy gyakorlatilag energetikai szempontból semleges épületeink legyenek. Köszönöm, Griffin asszony. Én örülök annak, hogy ön az energia hatékonyságot ilyen fontosnak tartja. Beszélne -e nagyobb részletekben arról, hogy hogyan viszonyul az energia hatékonyság az energia szegénységhez? E, mert az energiahatékonyság az fontos dolog, és önmagában energiaforrásnak minősíthető, eh, ahogy a bizottság is mondta, 75%-a az EU-ban lépő épületek, lévő épületeknek nagyon nem hatékony energetikai szempontból, ezen javítani lehet. Az energetikai közleményben is szerepel az, hogy intézkedések kombinációjával lehet elérni haladást, ugyanakkor konkrét döntések nincsenek megnevezve. Sefcsovit úr tegnap mondta, hogy az energetikai jogalkotási munkákat felülvizsgálják, és Tyson asszony pedig arról beszélt korábban, hogy az energiaszegénység elleni harc az fontos. Az energiaszegénységet vajon figyelembe veszik-e az energiahatékonysági szabályok megfogalmazásakor, átdolgozásakor, és hogyan próbál ön, próbálja ön a saját munkáját koordinálni Tyson asszony aki ugye a szociális ügyek révén az energiaszegénységgel kell, hogy foglalkozzon. Köszönöm, Koburt úr. Köszönöm. A mikrofon. It's uh, very important with a fully integrated. Nagyon fontos a teljesen integrált uh, energiapiac. Uh, fontos az intelligens hálózatok kérdése. Ugyanakkor, ha sikert akarunk elérni, akkor hallanunk kell, az ÉSZA megerősítéséről is, a szabályozói részről és az erőforrásokról is, mert a teljesen integrált energiapiacok útjában állnak a TSO-k, és erre a kérdésre ön hogyan reagálna, illetve ezt hogyan oldaná meg. A másik dolog az az, hogy én üdvözlöm azt, hogy a tanács az irányítási struktúráról, ön dinamikus irányítási struktúrának nevezte talán, hogy ezzel kapcsolatban anyag jelent meg, illetve célok jelentek meg. Na most, hogyha a 2050-es célkitűzéseket teljesíteni akarjuk, akkor nem csak az irányítási struktúrák fontosak, hanem tényleg rendkívül robusztus irányítási struktúrák szükségesek mert csak úgy lehet ezeket a célokat elérni, ugye megújuló energiaforrások, e, energiahatékonyság, stb. Zsadó kollega. Köszönöm, biztos úr. Egyes kollégákat hallgatva azt érzem, hogy önnek rajongói klubja van az ITRE-ben, ami néhány hónap ezelőtt még elképzelhetetlen volt ön mindig az energetikai és célkit, klímacélkitűzések vizsgálatakor mindig az Európai Tanács következtetéseiből indul ki. Ugyanakkor mi az intézményes oka az, hogy az legyen, milyen intézményes igazolása van annak, hogy ebből induljunk ki miért nem a parlament nyilatkozataiból, illetve irányelveiből, bocsánat, állásfoglalásaiból indulnak ki ezekben a kérdésekben, mert azt gondolom, hogy a parlament anyagainak ugyanakkor a legitimációja van, mint a tanácsi végkövetkeztetéseknek, és ön mégiscsak ez utóbbiakra hivatkozik általában. A csúcs találkozó új szavakat használ a nyilatkozatában, az energetikai ambíciók vonatkozásában nincsen egyetértés, miközben az a gyanú merül fel, hogy egy renacionalizálása történik az energiapolitikának, és nem értik azt, hogy mennyire sok a közös probléma. Az utolsó kérdés pedig egy kicsit kétértelmű nyilatkozat hangzott el, azzal kapcsolatban, hogy a két fokos célkitűzés mennyire érhető el, vagy nem érhető el. Meg tudja erősíteni, hogy sem az Európai Bizottság, sem a ön nem kíván letérni arról az útról, amelyet kitűztünk magunk elé a két százalék, a két fok vonatkozásában. Köszönöm, elnök úr, Kanyete úr a bevezetőjében beszélt a olajárakról. Az olajárak valóban soha nem voltak még ennyire aracsonyak. De mindenki azt mondja, hogy ez egy politikai ár, politikai következmény. Szaudarápia meg akar ö, szabadulni például a a kátrányos homokból származó energia által jelentett konkurenciától. Tehát, ahogy mondtam, ez egy politikai ár, politikai következmény. Köszönöm, kedves kolléga. Most pedig Vidál kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Gratulálok az új bizottságnak a rengeteg erőfeszítésért, amit tesznek, hogy egy koordináltabb és hatékonyabb energiapolitikát indítsanak be az energiaunió, az összekapcsolódási kapacitások, ezek mind nagyon fontosak, és ideje az új kezdeményezéseknek. De néhány ezek közül az energiauniós projektek közül is nagyon fontos. Szeretnénk az energiapolitikák összehangolását elmélyíteni a kormányok között, de ez eddig nem nagyon valósult meg. Van-e valami elképzelésük arról, hogy hogyan tudjuk az energia tekintetében a szorosabb együttműködést úgy megvalósítani, hogy közben a tagállamok a prerogatíváikat megtarthatják és dönthetnek a saját energiamixükről. Második pont a klímaváltozás elleni küzdelem. Úgy látom, hogy a bizottság ambiciózus terveket próbál meg Párizsban megvalósítani, és egyetértünk abban, hogy a kulcsa a sikernek az az, hogyha az összes ország, amely részt fog venni, különösen a nagy széndiokszid kibocsátók és károsanyag kibocsátók óriási csökkentéseket vállalnak az üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében. Szerintem végzik a tervüket, vagy végzik a munkájukat, de a bizottságnak van egy B terve arra az esetre, hogyha ez nem sikerül. Mi a globális kibocsátásoknak mindössze 9%-áról vagyunk felelős. Javul enősen. Úgy gondolom, hogy az energia unió mindenképpen esélyt jelent, és támogatom azt is, amit a Greenpeace elmondott ezzel kapcsolatban. Igen, szükségünk van egy ilyesmire Európa szempontjából, viszont már csak azért is, mert 12 tagállamunk egyáltalán nincs rácsatlakoztatva az áramhálózatra, de ezek hát vannak problémák is. Őszintén el kell mondjam, hogy az atomenergia az egyik, ez számomra nem igazán egyértelmű. Mindenképpen a lehető legnagyobb standardokat kell kifejleszteni, és, a, és az ellátást garantálni. Nos, számomra ez igazából science fiction kategóriába tartozik. Szerintem maga a célkitűzés hibás, nincsenek egyértelmű kijelentések, az olajból vagy a színből való ö, kiszállás esetében és a palagát pedig egy lapon kezelik a megújuló energiaforrásokkal. Egyetemű kijelentésekre van szükség, hogy melyik irányba akarunk elmozdulni, én ezt nem látom. És van még egy kérdés, energia együttműködés a harmadik országokkal, ez a 15. pont a cselekvési tervben, energia együttműködés a harmadik országokkal, talán ha egy kicsit többet mondana erről. Köszönöm. Kopolenácsi kollega következik. Köszönöm szépen Kárnyéte úrnak az előadását, egyértelmű volt az előadása, és jó folytatni a vitát ennek alapján. Szeretnék köszönetet mondani a te tegnap is Sefkovics előadásáért és a mai előadásért is. Itt az energiahatékonyság kapcsán energiaforrásokról is beszélni kell, amikor a megújuló energiaforrásokat hozzáfűzzük mindenhez, akkor rugalmasságra van szükség a megoldások már léteznek, itt nem csak az interkonnektorokról, a regionális együttműködésről van szükség, hanem a hálózatok rugalmasságáról is szó van, regionális és nagyobb szinten. Ön beszélt a fenntartható biomasszáról, Nemrégiben elolvastam a bizottság azon dokumentumát, hogy a különböző tagállamok hogyan teljesítik a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célkötőzéseiket. Csak három ország teljesítette ezt. Svédország, Észtország és Bulgária. Nálunk Finnországban is kevesebb ez az arány. Lettországban is jobb az arány. Hat országról beszéltem, öt ezek közül nagymértékben függenek a bioenergiától. Én attól tartok, hogyha megvizsgáljuk a bioenergiát, akkor sokan ezt kritizálják. A kérdés az az, hogy mennyire fenntartható ez a jövőben. Erről szeretnék többet hallani. Mindenképpen szeretném ezt a lehető úton. Köszönöm, mondja az elnök. Lewandowski kollega lesz a következő. Tisztelt biztos úr, a Barozó 2-es bizottság kapcsán, amikor már a költségvetés vita lezárult, akkor felmerült a kérdés, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a nagyon ambiciózus klímaprogram, illetve a gyorsan változó energiapolitika között. Itt nem csak az árról volt szó, hanem a biztonság kérdéséről is. Személyesen ez az energia biztos Öttingert, illetve Kornhenigárt klíma klímabiztost illette ez a vita. Ön mindkét portfóliót egyesíti, illetve mindkét dossziét egyesíti, viszont az egyensúly értelmében nem akarták az ETS-t érinteni. Itt 900 millió engedély újratöltéséről volt szó, viszont most önök azt mondják, hogy 2008-2019-re ezt működőképessé akarják tenni. Az európai vállalkozás szempontjából az azt jelenti, hogy a pozíciónkat nem javítjuk, hanem gyengítjük. Figyelembe véve az Európai Bizottság programját a rendeletek kapcsán, önök hogyan látják az újraiparosítás kérdését, és hogyan látja ön a megfelelő mozgásteret az európai eh, vegyi iparák szempontjából, a RICS alatt, illetve az USA eh, szempontjából. Fensztent következik. Köszönöm szépen, elnök úr! két gyors kérdésem lenne az energiahatékonyságról. Az Európai Bizottság hogyan kívánja biztosítani azt, hogy az energiahatékonyságot valóban a gyakorlatban megvalósítják a bizottság jogalkotása és tagállamokra szükség van. Azt is hallottam, hogy a bizottság energiaforrásként kezeli az energiahatékonyságot. Hogyan kívánják biztosítani azt, hogy lesz finanszírozása a befektetési csomagban az energia hatékonyságnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Jávor úr következik. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen biztos úr, hogy eljött ide hozzánk, és elmondja a nézeteit. Az Energia Uniónról már hallottunk, Sefkovics úr javaslata öt pillére támaszkodik, itt megpróbálják az energiakeresetet, illetve a dekarbonizációt kezelni de az elmúlt heti tanácsülésen és figyelembe véve az Európai Energiabiztonsági Stratégiáról szóló vitát, az a benyomásunk, hogy az Energia Unió egyre inkább elmozdul a foszilis nukleáris energia irányába, és nem pedig a megújulók, illetve az energiahatékonyság irányába. Hogyan lehet garantálni azt, hogy az Energia Unió nem lesz majd egyfajta mazsolázgatás, a különböző EU által támogatott strukturális befektetésekből, ugyanis figyelembe kell venni, hogy az energiapolitika gyenge pontja a végrehajtás tíz országban szabálysértési eljárás alatt, amiatt, hogy nem feleltek meg az energiacsomagnak. Köszönöm. Madame Capezon. Capezon Ruiz asszony következik. Köszönöm szépen. Csak egy nagyon rövid kérdésem lenne a biztos úrhoz. A háztartások saját fogyasztására vonatkozólag. A mi ciklusunk alatt valószínűleg lesz egy ajánlása a bizottság részéről erre vonatkozóan, ez igaz? És hogyha igen, akkor a következtetésekben, vagy a, a közleményben milyen jellegű információkra számíthatunk? Ez a kis fogyasztókat segíteni fogja abban, hogy jobban hozzáférjenek az energiához. Elnök, kíván-e más hozzászólni? Nem, köszönöm. Akkor elnézést kérek, hogy ennyire szigorú voltam az időbetartatásában, de a biztos úrnak 7 perc múlva távoznia kell, és már így is nagyon nehéz lesz mindent megválaszolnia. Biztos úr, szépen nyugodtan kezdje el. Megpróbálok válaszolni rá. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, európai biztos vagyok, nem vagyok spanyol miniszter, úgyhogy egyetlen tagállam energiapolitikájával sem tudok azonosulni, európai szinten, európai szakpolitikákon dolgozom 27 tagállam számára. Ezt szeretném leszögezni. Másodszorban igaz, hogy az Európai Uniós árak magasak, és bizonyos esetben, bizonyos esetekben nagyon magasak. Különösen, hogyha a versenytársainkhoz hasonlítjuk magunkat, például az USA, ahol a palagázt már nagy mértékben használják, nagyon versenyképesek lettek a gázárak. Európát nem tudjuk ugyanígy az ígéret földjének tekinteni energia szempontjából legtöbb energia importáló tagállamunk, vagy legtöbb tagállamunk importálja az energiát, és éppen ezért az egész energiauniónak a lényege az az, hogy versenyképes energiaárakat tudjunk kialakítani. Egységes európai piacunk legyen, ahol több gázszállító is van, ahol jelen van a cseppfolyósított földgáz is, a, a gázvezetékeken szállított földgáz mellett. Tehát az egésznek ez, az egész Energia Unió tervnek ez az egyik célja, az energia hatékonyság, a legjobb politika, de van egy dolog, ami mindig zavarba hoz. Az ez, hogy az energiahatékonyság tekintetében minden egy százalékos növelésével a földgáz import 2,7%-os csökkentéseje. Turmes úr be, kiabálása, akkor próbálj meg elérni ezt a 40%-os célt, jó? Világos tehát, mondja a biztos úr, hogy már ez a 2,3% is kezdetnek nagyon jó. Látható tehát, hogy mennyire fontos ez a szakpolitika. Aztán világos az is, hogy ahhoz, hogy biztonságos energiánk legyen, elemeznünk kell az árképzési mechanizmusokat is. Az árakban ott vannak a, a különböző adók és járulékok és juttatások és mindennek a költsége. Úgyhogy elemeznünk kell azt, hogy mi is járul hozzá az árak kialakításához nem akarjuk szabályozni az árakat. Karisz úr például felvetette ezt, különböző tagállamokban különbözőek a szabályozott árok, és gyakorlatilag így lehetetlenség az államok között egymásnak eladni az energiát, mert annyira eltérő az árképzés. De ezt, és az Európai Bizottságnak ez az egyik fő aggája, hogy hogyan tudjuk megoldani az egységes árképzést. Az energiaszegénység sajnos reális probléma Európában, és nem csak sajnos Spanyolországban, hanem Európa szerte. És erre is a hatékonyság a legjobb válasz, mert ha hatékonyan építkezünk, akkor kevesebb energiára lesz szükség. Ezért szeretnénk, hogyha az intelligens épületek finanszírozására lenne egy új rendelkezésre álló lehetőség, ezen dolgozunk, hogy az ambíciózus energiahatékonysági stratégiák mindenki számára gyümölcsöző eredményekkel járjanak egy épületben, hogy mondjuk két rétegű legyen az ablak, vagy jól szigeteljük. Ezzel kapcsolatban jelen pillanatban a nemzeti jogszabályok még nagyon különbözőek globálisan el kell gondolkozni a 27 tagállamban, hogy hogyan fogjuk fejleszteni az energiahatékonysági politikákat, mert az épületek 80%-a nem hatékony, és az energiafogyasztás 40%-át az épületek felelősek. Tehát az épületek és az energiahatékonyság. Hűtés, fűtés. Ezek a fő területek, amikkel foglalkozni kell. Az energiaszegénységet csak egy sor különböző intézkedéssel nemzeti, regionális, helyi szinten szociális kérdések kezelésével tudjuk megválaszolni. Az Európai Bizottság közösen akar fellépni. Egyrészt a szabályozott árakat meg akarjuk szüntetni, másrésztről viszont meg akarjuk szüntetni az energiaszegénységet is. Nagyon fontosnak tartjuk ezt, hogy a nemzeti hatóságok, a civil szervezetek, a fogyasztói szervezetek együttműködjenek, és jöjjünk rá arra, hogy hogyan tudjuk ezt a sérülékenységet csökkenteni. Itt nem csak arról van szó, hogy európai szinten az energiaszegénység probléma, hanem az is probléma, hogy minden tagállamban más ennek a definíciója. Nagyon fontos, hogy egységesen lássunk a kérdésben, és közösen tudjunk fellépni a e probléma ellen. Aztán Világos, hogy ahhoz, hogy belső piacunk legyen, egységes piacunk, sok problémát kell leküzdenünk. Meg fogjuk próbálni az új belső energiapiac szabályozása tekintetében a szabályozási környezetet egységesíteni. Aztán meg kell erősítenünk az európai szintű szabályozók függetlenségét, hogy a belső piac fejlesztéséhez hozzá tudjanak járulni, és egy nagyon fontos célkitűzés azért is, hogy a határokon átnyúló problémákat meg tudják oldani, hogy egységes legyen a belső piac. Az új fejlemények az energiapiacokon, vagy a koordinált infrastruktúra tervezés, ezek mind olyan lehetőségek, amelyekkel élni tudunk akkor, hogyha észszerűen tudjuk keretbe foglalni ezeket. És az új belső energiapiac A szubszidiaritás elvét is tiszteletben kell tartanunk az AFER keretein belül is, de a nemzeti szabályozók bizonyos kérdéseket nem tudnak önmagukban megoldani. És itt hozzáadott értékkel rendelkezhet a közösségi jogszabály. És még egy nagyon fontos kérdés. Az Európai Unió a klímaváltozási dokumentumok szempontjából nagyon ambiciózus. 60%-kal akarjuk csökkenteni a széndiokszid kibocsátásunkat. Miért? Mert ez a helyes szám ahhoz, hogy elérjük a célunkat. 2000 50-ig, hogy meg tudjuk akadályozni a súlyos következményeket. De persze lehet, hogy addig történik valami, és az is lehet, hogy Párizsban nem lesz elég az, amit mi ígérünk, vagy amit mi szeretnénk. Svájc és az Európai Unió volt a két olyan állam, akik komoly vállalásokat tettek, senki más. Ambiciózus javaslatokra van szükség, de hogyha csak az Európai Unió marad ambiciózus, akkor semmit nem érünk el, akkor problémánk lesz. De hogyha keményen dolgozunk, és szorosan együttműködünk az USA-val és más fő szereplőkkel, akkor az összes iparosodott ország ambíciózus vállalásokat tehet, és a COP21 előtt így meg tudunk állapodni. Hogyha a kötelezettségvállalások nem elégségesek, akkor az a lényeg, hogy Párizs az ambiciózusságban egy új szintet érjen el, és akkor a Párizs után fogunk tudni tovább lépni. Lehetséges, hogy mondjuk két Celsius fokos növekedésnél meg tudunk állni a kötelezettségvállalások révén, de az is lehet, hogy nem lesz elég a vállalás, és akkor muszáj lesz átgondolnunk globális szinten ezt a kihívást. Nagyon fontos ez a feladat, és mindannyiunknak küzdeni kell. Volt egy ehhez kapcsolódó kérdés. Most alacsonyak az olajárak, akkor miért nem nézzük meg a szénárakat? Döntést hoztunk a szénpiac csökkentéséről, nem? Mégpedig úgy, hogy nem fogunk szénadót vagy széndiokszid adót bevezetni. De nagyon hosszas vitát folytattunk a három intézményben. És most mi vagyunk a leghatékonyabbak a világban e tekintetben. Tudják, hogy mi volt a bizottság javaslata, tudják, hogy mi volt a tanács, a bizo- a, vagy a parlament álláspontja, és aztán a bizottság mondott valamit. Azt mondta, hogy ha széles körű támogatást fog élvezni, a dolog, akkor végrehajtjuk, ha nem, akkor itt marad javaslat szinten, és majd meglátjuk, mi történik. De remélhetőleg jó kompromisszumot sikerül elérni, legalábbis a szén ár tekintetében. Innovatívak leszünk, és a zöld gazdaság fog növekedni. De ugyanakkor a szén megkötés és tárolás technológiáját is akarjuk javítani a bizottság részéről. A tagállamoknak joga van, hogy kiválaszták, hogy milyen mixet akarnak, energiamixet, de a bizottságnak biztosítani kell azt, hogyha valaki a nukleáris energiát választja, akkor az a lehető legbiztonságosabb. Ha más a gáz mellett teszi le a voksát, akkor, vagy a szén mellett, akkor mondjuk a széndiokszid kibocsátás csökkentése érdekében a szénmegkötés és tárolás technológiáit fejlesz ki, és akkor azért fogunk támogatást nyújtani, hogy minden tagállam a saját maga által választott elvi döntés nyomán a lehető leghatékonyabban tudja az energiahatékonyság és biztonság kérdését megvalósítani. De kell, hogy legyen biztonsági villamosenergia generátor, ami valamivel működik, hiszen az energiahatékonyság az egy dolog, de az is nagyon fontos, hogy különböző forrásokból tudjuk biztosítani az energiát Európában. És a saját fogyasztás. Igen. A kiskereskedelmi piacról szóló közleményben az egyik fő téma lesz ez. Különböző típusú saját fogyasztások vannak persze, a, azoknak a megújuló, azok a megújuló energiafogyasztók, akik hozzá vannak csatolva a hálózatokhoz, és betáplálni is tudnak akár, vagy más típusúak is vannak, de nagyon fontos, elnök úr, hogy minden egyes kezdeményezés bevezetése előtt szorosan együttműködjünk a parlamenttel, általános vitát tudjunk folytatni, és akkor a kezdeményezésünket a parlament teljes részvételével tudjuk végleges formájára ba önteni. Elnök, köszönöm szépen, ez az összes tagbizottságtól függ. Persze, köszönjük szépen biztos úr a bevezető beszédét és azt, hogy részt vett az ülésünkön. Nagyon sűrű jogalkotási időszak lesz ez számunkra az energia és az éghajlatváltozás szempontjából, úgyhogy fogjuk még látni egymást. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Dear colleagues, ladies and gentlemen, let us go to the next... Ügyeim és uraim, következő napi rendre kell áttérnünk, szintén nagyon fontos, hatékony, eh, erőforrás hatékonyság, illetve körforgásos gazdaság témája. Pilar... Uh, uh, dear colleagues, as usual, we are very interested to keep you in the hole until the end of our... Kedves kollégák, uh, szeretném persze, ha minél többen maradnának a teremben, de ha távozni akarnak, akkor azt uh, gyorsan és halkan tegyék meg. Oké, oké, oké. Madame Kumpula Natri as well. Please. Okay, let us start. Resource efficiency moving. Hát, eh, erőforrás hatékonyság elmozdulás a körkörös gazdaság felé, Jávor Benedek a eh, véleményírója. A hulladékcsomag, amit ugye körforgásos gazdasági csomagnak is nevezünk, ez visszavonásra került, azzal az ígérettel, hogy annál jobbat fogunk majd kapni. A Környezetvédelmi Bizottság eh, saját kezdeményezésű jelentést készít ebben a témában. A mi jelentésünk, illetve e, ehhez való véleményünk az szintén nagyon fontos, miközben várjuk ugye az Európai Bizottságnak a javított javaslatát. Kezdjük akkor a vitánkat e, azzal, hogy e, a vélemény szerzőnek, Jávor Benedeknek adjuk meg a szót. Önni a szó jó lenne, hogyha 5 percben össze tudna foglalni, amit mondani akar. Köszönöm, elnök úr, ahogy ön is leírta, valójában speciális körülmények között folytatjuk ezt a munkát, mert amikor elkezdtük, akkor valójában még asztalon volt a hulladékcsomag, ugyanakkor, amikorra már ez a jelentés tervezet elkészült, addigra visszavonták jelen körülmények között két kérdésre koncentrálunk a saját kezdeményezésű jelentésben. Az egyik cél az az, hogy kifejezzük a reményünket az iránt, hogy az új bizottsági javaslat, amelyről Timmermans biztos beszéltek, beszélt, az az tényleg az évvége előtt javított, jobbított formában kerül benyújtásra. Tehát ezért a saját kezdeményezésű jelentésünkben azt kérjük a bizottságtól, hogy egy jobb javaslatot tegyen a parlament elé, amely nem csak a hulladék oldalával foglalkozik a körforgásos gazdaságnak, hanem a termelési oldalával is, és tartalmazzon a termelési oldalon kapcsolatban is jogi lépéseket. Egy kicsit hosszabb lett a vélemény, kértünk erre engedélyt azért, hogy, vagy lehetőséget azért, hogy a különböző frakciók árnyék előadóinak véleménye bekerülhessen jobban a szövegbe és én azt gondolom, hogy most a véleménytervezet immár tartalmazza a frakcióknak a legfontosabb meglátásait. Itt most meg is kell, hogy köszönjem az árnyék előadóknak a nagyszerű együttműködést. A munka alapvetően könnyed hangulatban zajlott, és elég nagy konszenzus volt a legfontosabb témákban. Ami a vélemény tartalmi vonatkozásait illeti, eh, itt eh, az energia és erőforrás hatékonyságra eh, koncentrálunk, mégpedig az ipari megújulókról beszélünk elsősorban. Tehát nem annyira a kitettségéről a kontinensnek, hanem a arról, hogy eh, hogyan lehet az ipar megújulásával a versenyképességet eh, növelni, illetve eh, a munkahelyeket teremteni és elérni a fenntartható zöld növekedést. Emellett azt is hangsúlyozzuk, hogy elvárjuk a bizottságtól azt, hogy ambiciózus javaslatot tegyen le, átfogó politikára, politikai keretre van szükség, konkrét célkitűzésekre és az ahhoz rendelt eszközökre. Tehát nem szeretnénk, hogyha ilyen kirakójáték szerűen e, kapnánk meg a darabjait ennek a, az anyagnak, hanem e, átfogó legyen. Azt szeretnénk, hogyha a bizottság a fenntartható anyag gazdálkodási aspektust eh, újra beemelni, amiről a belga elnökségben, eh, belga elnökségben 2010-ben volt szó, tehát térjünk vissza ehhez a fenntartható eh, gazdálkodási témához. Az élelmiszer pazarlás kérdése szintén egy olyan dolog, ami az eredeti csomagnak is része volt, szeretnénk, ha az újnak is része lenne. Emellett az újrahasznosítás és a javítás kérdését is felvetjük, amely a termék használhatósági idejét e, is e, érinti, és ez gyakorlatilag fogyasztóvédelmi kérdéseket is felvet. Ipari szinergiákról is van szó a jelentésben, a melléktermékek felhasználása, e, mint mint erőforrás más termelési ciklusokban, illetve a környezetvédelmi adóreform, amely ösztönözné az európai gazdaság áttérését a körforgásos gazdaság felé, és az utolsó dolog, amire felhívnám a figyelmet, a javaslat finanszírozása először a körforgásos gazdaság témában, és aztán abban, ami majd a hulladék, hulladék csomag helyett kerül az asztalunkra. A lényeg az, hogy megfelelő finanszírozás nélkül mindez nem túl reményteli. Köszönöm az árnyék előadóknak, most max. három percet tudok adni. Az először a néppárt része. Eh, no, seré breve no utilizaré los tres. Köszönöm szépen a szót, nagyon rövid leszek. Nem fogom kihasználni a három percemet. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének. Egyetértek vele. Nagyon fontos az, hogy jó legyen a közös munkánk. Négy megjegyzésem van. Természetesen sajnáljuk azt, hogy ezt a csomagot visszavonták, ugyanakkor én megpróbálom mindig a valóságot pozitívan szemlélni, és az ütemterv lehetőséget ad számunkra arra, hogy beszélhessünk erről a jelentésről, és azt fogjuk kérni, hogy sokkal inkább ambiciózusabb csomagot terjesztenek elő. Úgy vélem, hogy politikailag ambiciózusabbá kell tenni a csomagot, ugyanis jelenleg nagy esély előtt állunk, és ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell a kisebb és közepes méretű vállalkozásokat, azon kell lennünk, hogy a körforgásos gazdaságról létrejöjjön egy csomag, amely túlmutat a hulladékgazdálkodáson, a hulladékgazdaságon, de egy ö, olyan fellépésre van szükség, ahol már közösen cselekszünk hosszú távon, minden aspektust figyelembe kell venni a körforgás kapcsán. Be fogunk nyújtani majd módosítókat. Kirtan Downing kollega az SND részéről. Köszönöm szépen, és elnézésüket kérem. Pervons Bereznek mások állat szavaznia, őt helyettesítem. Én is üdvözlöm a véleménytervezetet, és köszönetet mondok a jelentés készítőjének a jó együttműködésért. Azt kell mondjam, hogy én minden kártyámat most megmutattam. Potocsnik biztosnál dolgoztam korábban, mielőtt még az Európai Parlamentbe kerültem volna, tehát ismerem személyesen ezt a kérdést, és a közfogásos gazdaság ez egy nagyon fontos ipari politikai kérdés, munkahelyteremtést is jelenthet, ez a gazdaság számára is nyereség lehet, két millió munkahelyet lehet ezzel teremteni, ez társadalmi szempontból is nyereség, ez jó lehet a környezet számára is. Sajnálatos az, hogy visszavonták a javaslatot, de lehet, hogy ez a legjobb, ami, a, ami történhet a javaslattal, mert ez azt jelenti, hogy akik eh, foglalkoztak ezzel a kérdéssel, azoknak küzdenie kellett azért, hogy ez fennmaradjon, és nagyon sokat láttunk a az ipar részéről, a tagállamok részéről, mindenfajta civil szervezet részéről sokat tettek ezért, ez mindenképpen pozitív. Mi is ambiciózus stratégiát szeretnénk, nem csak a hulladék kapcsán, hanem egyértelmű célkötőzéseket akarunk a hulladékot illetően. Az ökodizájn is ide tartozik, és ezen kívül sokkal jobban kell hangsúlyozni az ipari részét mindenek, az ipari szinergiát a szektorok között ahhoz, hogy sikerüljön ezt kötni a másodlagos nyers anyagokhoz. Végezetül, ez pedig már a munkahelyteremtést eh, illeti, nagyon sok eh, alapvető iparágban, vagy más szektorban, a hulladék iparágban fontos lehet ez, ezekben a szektorokban felmerül a kérdés a munkahelyek minősége, illetve az egészség és biztonság szempontjából. Tehát mindenképpen kell egy eh, ilyenfajta aspektus is a minőség szempontjából, tehát a tréningnek, az egészségnek, a biztonságnak részének kell lennie mindennek. Ezeket figyelembe véve be fogunk nyújtani majd módosítókat, és ha benyújtottuk a módosítókat, akkor remélhetőleg ismételten sikerül majd együttműködéssel nagyon jó kompromisszumokat létrehoznak különböző frakciók között. Köszönöm szépen, eh, elnök. Most pedig Féderlei kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kollégáknak is, akik eh, részt vettek az elnök jelentéstevő ülésen tegnap, és köszönöm szépen a munkát. Ugyanezt akarom elmondani én is, amit már elmondtam tegnap az ennyik jelentéstevői találkozón. Az Alder részéről úgy gondoljuk, hogy az EU nagyon erősen lépett fel a hulladékgazdaságról szóló javaslat visszavonásával kapcsolatban. Egyetetek azzal, hogy, le, hogy most lehetőségünk van arra, hogy a körforgásos javaslatot én ismételten kiragadjuk, és tovább vegyük azt, nem csak azt kell megvizsgálni, hogy milyen erőforrásokat lehet újra felhasználni, vagy jobban felhasználni, vagy sokkal hatékonyabban felhasználni. Számos dolgot már felvetettünk, amely problémás lehet európai szinten, és mindig figyelembe kell venni a nemzeti kompetenciákat, illetve azt, hogy mit akarunk tenni itt az Európai Parlamentben. Ezek az érdekek néha ütköznek egymással, de fontos lehet beszélni ezekről, és fel kell ismerni azt, hogy bizonyos politikáknak, politikákat nemzeti szinten kell elősegíteni. Például a meghosszabbított előállítói garanciavállás, ez nálunk sorosabban működik. Korábban nagy problémák voltak a a csomagoló papírokkal, amiket alkalmaznak, a csomagolásokkal, most már ezeket kollektív módon visszagyűjtik. Tehát volt egyfajta ö, szemléletváltás, és ezzel a, mindenképpen a gazdaságot és a munkákat is lehet biztosítani. Például a papír, a, az üveg kapcsán 95%-os az újrahasznosítás, ez innovatív munkahelyek, jó munkahelyek ezek, de gyakran arra gondolunk, hogy a hulladékot el kell valahol temetni, és igazából ezáltal értéket semmisítünk meg, amit újra lehetne hasznosítani. Vagyis mi azt szeretnénk, ha jobban hangsúlyoznánk az ipari innovatív részét mindennek, amelyel erősten lehet az európai politikákat, illetve az európai gazdaságot, és visszatérünk majd konkrét módosítókkal erre, de úgy éreztem, hogy volt többség amellett, hogy progresszíven álljunk ehhez a témakörhöz, és ez már jó kezdet lehet. Jó az, hogy mi helyezzük ezt napirendre, még azelőtt, hogy az Európai Bizottság ezzel foglalkozna. Szerintem frakciókon keresztül az látszik, hogy valamit tudunk együtt tenni. The next speaker on... Köszönöm, kolléga, a GUE nevében. Miroslav Lansdorf, alelnök kapszol. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma. Az összes közgazdász és gazdasági szakértő számára, amikor az energiafogyasztásról beszélünk, akkor mindig előkerül ez a téma is. A magas fogyasztás, az energiafogyasztás és a nyersanyagok nagymértékű fogyasztása idővel oda vezethet, hogy akadályozza a gazdasági fejlődést. Például Kína az elmúlt évtizedekben óriási mértékű gazdasági növekedéssel lepte meg a világot, de most az utóbbi időben az nyersanyagok és az energia fogyasztása, valamint az óriási mennyiség már akadályozza őket. Például egy amerikai közgazdász, akit Elizabeth Ikonominak hívnak érdekes módon, kiadott egy könyvet Kínáról. És nagyon érdekes volt, hogy még Indiával összehasonlításban is, amelynek más típusú növekedése valósult meg, az energiafogyasztás Kínában egy főre eső mértékét tekintve háromszorosa az indiai energiafogyasztásnak. Most a környezet és a légszennyezettség, a víz szennyezettsége, valamint a talajé már akadályozza a kínai gazdasági fejlődést, és óriási kockázatokat rejt a társadalom számára is. A közvéleménykutatásokban legtöbb kínai egyetért azzal, hogy a környezeti tényezők egyre fontosabbak, és egyre inkább fontosnak tartják a környezet védelmét, még akkor is, hogyha ezáltal csökkentenék a gazdasági fejlődés ütemét. Rendkívül fontos tehát ez a tényező, valamint az is, hogy összekapcsoljuk mindezt a foglalkoztatással. A környezet védelme és a környezet fejlesztése új munkahelyeket teremthet. És tudjuk azt, hogy a gyártás szempontjából már túl vagyunk a csúcson. A 60-as években Forestier, a francia szociológus és közgazdász a 30, a kapitalizmus 30 fantasztikus évéről kihozott egy könyvet, és arra következtetése jutott, hogy a termelés után jön a szolgáltatások időszaka, de most már a szolgáltatások területét is kimerítettük, most új lehetőségeket és új munkahelyteremtési lehetőségeket keresünk, és ez lehet a zöld gazdaság, valamint a körforgásos gazdaság. A körforgásos gazdasággal tudunk új munkahelyeket teremteni. Most pedig Tambora kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, szeretnénk támogatni ezt a véleményt. Köszönjük Jávor úrnak, hogy figyelembe vette a javaslatainkat. Köszönjük, hogy figyelembe vette a javaslatainkat, és a jövőben is fogunk még pár módosító javaslatot benyújtani. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy megfelelően kell a hulladékkezelést megoldani, különösen gondolok itt a hulladék égető kérdésére. Olaszországban egész egyszerűen csak a terminológiát változtatták meg, érdemi lépésekre nem került sor. Mi támogatjuk az újrafelhasználást és az újrahasznosítást. Valamint az adó tekintetében szeretnénk, hogyha a szennyezést adóztatnánk, illetve szeretnénk, hogyha az erőforrásokat hatékonyabban használnánk fel. A lehető legjobban használjuk fel az erőforrásokat. Azt javasoljuk ezen kívül, hogy legyen egy módosító javaslat, ami a termékek élettart tamára vonatkozó garanciákat érinti, hogy az idő előtt ne avuljanak el technológiai szempontból a termékek. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözli az Európai Bizottság, a szakbizottság ötleteit azt, hogy az energiát összekapcsoljuk az energiahatékonysággal szélesebb körben, és hogy a versenyképesség kérdését is felvetik, és nem feltkeznek meg a KKV-król sem. A különböző megjegyzéseket, amiket ma is hallottunk, feljegyeztük, és a javaslataik között jogos volt a beruházási tervre való utalás, ami kell, hogy a tagállamokat a körforgásos gazdaság felé való átérésben és a hatékonyabb energiafelhasználásban segítse. Egy új javaslat várható a körforgásos gazdaságról, egy új csomag, ebben várhatólag lesz egy cselekvési terv is, valamint várható ennek az ez év vége előtti elfogadása. Tehát az eddig elvégzett munkát kiegészítendően nagyon fontos most számunkra, hogy a parlament ö, véleményét megkapjuk már a nyári időszak előtt, hogy az Európai Bizottság az új javaslat véglegesítése előtt ezt át tudja tekinteni. Az összes fázisát vizsgáljuk a körforgásos ciklusnak, jobban össze akarjuk kapcsolni a körforgásos gazdaság céljaival a hulladékkezelést, valamint nagyon szeretnénk a termék fejlesztésre, a termék dizájnra összpontosítani, illetve arra, hogy az újrahasznosított anyagok piacát növeljük azt várjuk, hogy nagyon operatív, nagyon működőképes javaslat fog születni, amely megpróbálja feloldani azokat a szűk keresztmetszeteket, amik jelen pillanatban akadályozzák a körforgásos gazdaság kialakulását. Remélhetőleg ez a jelenlegi bizottság mandátum alatt végig fog futni ez a projekt. Nagyon pozitív jelen pillanatban a hangulat az Európai Bizottságban, nagyon lelkesek és ezt az új lehetőséget mm, mi is üdvözöljük. És még egy utolsó dolog, az Európai Bizottság nyilvános konzultációt szeretne ezzel a cselekvési tervvel kapcsolatban indítani május és július között. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen, Fog el a hozzászólást. Aki az energiafőgazgatóságot. Nem, nem, nem, a környezetvédelmi főigazgatóságot képviseli az imént felszólaló asszony, nagyon fontos ez az információ. Előadó úr, kíván-e hozzászólni? A utolsó megjegyzésekre van lehetősége. Köszönöm a javaslatokat, véleményeket, hozzászólásokat az árnyék előadók részéről. Nyilván tökéletes szöveg nem létezik, és minden egyes újrafogalmazás nyilván javít a szövegen. Én magam e, a módosítókat e, éppen ezért e, nagyon is szívesen fogadom. Az árnyék előadókkal legalábbis a gondolkodásunk megegyezik, vagy hasonló, és biztos vagyok abban, hogy közös pontokat tudunk találni azt az információt kaptam, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 26 helyett április 5-e lesz, tehát rengeteg idő áll még rendelkezésre ahhoz, hogy megbeszéljük a módosítókat, és hogy átbeszéljük ezeket a dolgokat az NV szakbizottsággal, a Környezetvédelmi Szakbizottsággal, és kicsit harmonizálni tudjuk az NV és az ITRE véleményeket, legalábbis a főcsapás irányokat. Én nekem meggyőződésem, hogy a végén egy mindenki számára megfelelő szöveget fogunk tudni csinálni. A körforgásos gazdasági stratégiai kérdés Szerintem e, ez az egyetlen módja annak, hogy csökkentsük az erőforrás felhasználásunkat, csökkentsük a e, karbon e, lábnyomunkat, miközben a fenntarthatóságot szolgáljuk, és csökkentjük a kontinens energiafüggőségét. Remélhetőleg a bizottság egy olyan jogalkotási anyagot fogadni a parlamentnek, amely ezeknek a céloknak megfelel. Köszönöm, kollégák! Ön nagyon hatékony, mert valójában ez az elnök feladata egyébként, hogy a módosítók dátumáról beszámoljon, határidőkről beszámoljon, illetve elmondja a bizottsági tagoknak, de megtette, nagyon jó így is, az Envi szakbizottság júniusban szavaz csak, tehát eh, van időnk. És ahogy a raportőr mondta, április 8 a határidő. Köszönöm a részvételt, a megbeszélést, következik a 17-es napi rendi pont. Eh, az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001. május 22-i Európai Parlament és Tanácsi irányelv végrehajtása. Ez a mi bizottságunk számára egy fontos téma, mert bizonyos témákban mi vagyunk a copyrightért, illetve a szerzői jogokért és a kapcsolódó témákért felelősek, mert ez érinti az innovációt, a kutatást, és mi vagyunk a felelősek az információs társadalomért is. Ennek megfelelően adunk egy véleményszerzőt, José Blanco López, öné a szó, uram. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a bizalmat, hogy én lehettem a raportőr, mert szerintem egy nagyon fontos témáról van szó. Ami a kultúrát és a művészeti eh, alkotásokat illeti, eh, valójában ez határozza meg azt, hogy kik vagyunk mi, miben különbözünk a világtól. Ez eh, egy értékes eszköz számunkra a felhasználható. Ráadásul gazdasági értéke is jelentős, mert a kultúra különböző formái összesen akár 7 millió álláshelyért is felelősek, a GDP 4,2%-át fedik le ezek az ágazatok. Olyan ágazatokról van szó, amelyek a közelmúltban is új munkahelyeket hoztak létre, amikor máshol megszűntek azok. Tehát nagyon fontos az, hogy egy olyan jogalkotási környezet valósuljon meg, jöjjön létre, amely ezt előmozdítja, mert ez, ennek révén is tudunk kiemelkedni a világban. Tehát gazdasági jólétet is termel, gazdasági tevékenységet is is hoz létre a gazdasági tevéke, a kulturális tevékenység, a kreativitás és a kulturális ipar, ha úgy tetszik. És itt beszélünk ugye a kultúrához való hozzáférésről is. A kultúra és a művészeti alkotás nagyon is kapcsolódnak a gazdasághoz, és ezeknek az alapját jogi értelemben a szerzői jogok eh, alkotják, eh, és eh, ez az alapja annak a versenyképes gazdasági tevékenységnek, a, amely, eh, munkákat, amely munkahelyeket hoz létre. Mert a szerzői jog révén garantáljuk a bevételeket, a tisztességes bevételeket, eh, eh, és ezzel tudjuk elérni a munkahelyek megteremtését. Érdemes tehát felülvizsgálni ezt az irányelvet, megvizsgálni, hogy mennyire valósult meg. Különböző tanulmányok születtek, találkoztunk az érdekeltekkel, és azt vonhatjuk le, azt szűrhetjük le tanulságként, hogy a e, tisztességes jövedelemhez jutás az alkotók részére, azok e, tisztességes elosztása, e, hatékony elosztása a jövedelmeknek a kulturális ágazaton belül nem feltétlenül nem minden területen valósult meg. Ugye a belső piac eleve töredezett, ez problémákat okoz, éppen ezért a 2014-es irányelv, amely a több területre kiterjedő licenszeket tartalmazza, és amely rugalmas vitarendezési megoldásokat hozott létre. Az, azok, tehát ez, a, ez az irányelv, ez egy jó lépés volt, jó irányba tett lépés volt. Amennyiben semmit nem teszünk annak érdekében, hogy magát, a, a, a központi elemet ami egyébként a leggyengébb láncszem is megvédjük, nevezetesen a szerzőnek, az alkotónak a jogait, akkor nem érhetünk el végső sikereket. Tehát el kell érnünk a az alkotó eh, erősebb eh, jogvédelmét. Ugyanis eh, alkotó nélkül nem létezik kulturális ágazat sem, és mi sem férhetünk hozzá azokhoz a nagyon sokszínű kulturális javakhoz, amelyeket jelenleg élvezünk. Most a hozzáférés javításáról is van szó, új innovatív üzleti lehetőségek létrehozásáról is szó van, és ezek keletkeznek is, ugyanakkor ennek van kockázata is, tisztességes jövedelmet kell biztosítanunk a szerzői jogok tulajdonosainak, tehát tisztességes és intelligens módon kell hozzányúlni ehhez a jogszabályhoz, meg kell védeni a szerzői jogokat, és egy olyan jogalkotási környezetet kell létrehozni, amely jogbiztonságot teremt, valamint a hozzáférést a kulturális javakhoz biztosítja. Tehát egy egyensúlyi állapotot kell létrehozni, a szerzői jogok védelme, a szerzők tisztességes jövedelme, egyfelől, másfelől pedig egy dinamikus környezet létrehozása között, amely biztosítja a hozzáférést a, a kulturális javakhoz. Gyakorlatilag erről szól az a vélemény, amit tőlem olvashatnak. Köszönöm, kedves kollega. Most pedig az árnyék előadók következnek. Valeán asszony, alelnökünk, kap először szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőért, a véleményéért. Úgy gondolom, hogy ez kitűnő kiinduló pontot jelent a vitánk szempontjából, és teljes mértékben támogatom mindazt, amit felvetett, és a célkitűzéseit is támogatom. Ugyanakkor lesznek módosítóim azért, hogy gazdagítsam a véleményt, mert hát tudjuk, hogy vannak korlátozások a vélemény megfogalmazásakor, és hogy néhány kérdést kiteljesítsek, amit felvetettek a Júri Szakbizottság vitájában. Itt gondolok olyan kérdésekre, amelyek ismeretesek, és bizonyára terítékre kerülnek majd az Európai Bizottság javaslatában, illetve a Júri Bizottság jelentésében is. Ez az egyik ilyen dolog a területi jelleg, ez az egyik legnagyobb oka annak, hogy az Európai Bizottság modernizálni kívánja a szellemi tulajdonjoghoz kötődő jogalkotást, illetve a internetes tartalmak tekintetében ez nagyon fontos. Amikor a szöveg és adat bányászatról van szó, akkor tudni kell azt, hogy hogyan lehet ezt a tudományos kutatás számára lehetővé tenni úgy, hogy a szellemi tulajdonjogot is meg lehessen őrizni. Mindenkinek van internet kapcsolata, most már kreatív személyé válhat, viszont ugyanik kell arra, hogy az eredeti szerzők mindenképpen elismerésre kerüljenek. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni azt is, mennyire fontos párbeszédet folytatni és tárgyalni a különböző copyright szereplőkkel a kereskedelmi tárgyalások során az Atlanti óceán mindkét részén, Gondolom, hogy ezek a kérdéskörök nagyon fontosak a szabadságunk számára, és ezek egyértelmű jelzést küldenek a júri irányába, hogy mi szeretnénk, hogyha ezt a keretet javítanák, ez megfelelne a digitális időszak kihívásainak, és ez nagyon fontos lehet az európai kreativitás és innováció szempontjából is. Köszönöm, mondja az elnök joggal mondta azt, és emlékeztetett bennünket arra, hogy a júri szabadság is érintett, hiszen ők az illetékes szabadság, és a júri szabadság azt kéri, hogy végrehajtási jelentést hozhassanak létre 2001-re vonatkozólag. Köszönöm szépen, hogy emlékeztetett bennünket erre. Dirauta Vidal úr lesz a következő az ALDE részéről. Az előző az az e EPP részéről volt. Most pedig az ALDE nevében Kirauta Vidal úr következik. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek a kitűnő munkájáért, hogy kiegyensúlyozott jelentést adott át nekünk. A kulturális és a kreatív iparágak nem csak, hogy nagyon fontosak, hanem munkájákat generálnak, de hozzájárulnak a szociális bevonáshoz és a kulturális diverzitáshoz is. Ezek a szektorok a krízis ellenére is teremtettek munkahelyeket. Ugyanakkor az európai piac továbbra is felaprózott, nincs harmonizáció, az akadályok megakadályozzák az európai állampolgárokat abban, hogy teljes mértékben élvezzék a kulturális sokszínűséget határokon átnyúlóan, habár nagyon sok innovatív technológia jelent meg online, amióta 2001-ben elfogadták az első ide vonatkozó jogszabályozást az EU-ban. A, a copyright támogathatja az innovációt, illetve a különböző művekhez való hozzáférést, ugyanakkor a jelenlegi rendszert jobban kell illeszteni a jelenlegi digitális keretekhez, azért, hogy minden értéket létrehozó megfelelő bérezésben részesüljön. Én ezért üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát, hogy modernizálják az e- európai szerzői jogokat, és ezt jobban igazítsák az információs társadalomhoz. Ez talán megválaszolhatja a piac felaprózódását is, de ennél még többet kell tennünk. Sokkal rugalmasabb megoldásra van szükség annak érdekében, hogy a földrajzi blokkolást megakadályozzuk, és megakadályozzuk a jogi bizonytalanságot. Minden kivétel nem akadályozhatja a jogosultak jogait. A szöveg, illetve adat bányászat nagyon fontos lehet a tudományos munka szempontjából, ugyanakkor foglalkoznunk kell a nemzeti rendszerek felaprózódásával, amely kötődik a különböző jó kifizetéséhez, ez néha káros az érintettek számára, mindenképpen garantálni kell a fogyasztók választási lehetőségét, és megakadályozni a piaci fölényt, ez nagyon fontos a megfelelő verseny szempontjából. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nagyon jól tartotta a felszorolási idejét. Sajnálom, hogy az elején kicsit megszakítottam, akkor, amikor a biztostól akart kérdezni. Ernst asszony a Guát nevében Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentés készítőjének is. Alapvetően szeretném előrebocsátani azt, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy a szerzői jog reformjára szükség van sürgősen, de szeretném felvetni azt a pontot is, amit ez eddig nem ö, vetettek fel. Ez a megosztás kultúrája, amely szükséges, és ö, mindenképpen arra szükség van, hogy a szerzők megfelelően díjazva legyenek nagyon fontos az információhoz való ingyenes hozzáférés is. Úgy gondolom, hogy ezeket az, ezeket az aspektusokat tovább kell erősíteni. Hogy visszatérjek magára a jelentésre, eh, amelyre a véleményünk vonatkozik, itt azt kell mondjam, hogy mi támogatjuk eh, a megközelítést, hogy egy egységes európai eh, szellemi tulajdoni jogi előírásra van szükség. Nagyon fontos a jogi biztonság, ezt akarjuk támogatni, és a véleményben is ezt kell kiemelni. Magára a véleményre rátérve nagyon sok jó dolog van itt, de vannak azért homályos részek is. Például a hármas bekezdésben mi az 2001 per 29-es irányelvet szeretnék megváltoztatni, de azért, hogy jobb legyen ez a különböző jogtulajdonosok számára. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan aspektus, amelyet nem sikerült jól tükrözni, és ha megnézzük az ötös pontot, akkor szerintem ez nem maradhat így, mert csak azért sem, és itt teljes mértékben Julia Léder jelentésénél vagyok ismételten. Itt az a cél, hogy a belső piac mindenki számára ugyanolyan lehetőségeket nyújtsunk, és a jogi biztonságot javítsuk. Ez olyan aspektus, amelyet mindenképpen figyelembe kell venni. Én a hetes pontot nagyon jónak tartom, nagyon fontos az, hogy a fogyatékkal élők érdekeit is figyelembe vegyék. Ez rendben van, ez tetszik nekünk. Van még tennivaló ezzel a véleménnyel, és ezért módosítókat fogunk megbenyújtani. Oh, thank you very much, Köszönöm szépen, asszonyom, a megjegyzéseit. Kívánna más hozzászólni? Akkor az Európai Bizottság képviselőjét, Márko Giorello urat kérem fel a Connect igazgatóságtól, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a képviselőknek is a hozzászólásokat és az eddig elvégzett munkát. A bizottság nagyon rövid lehet ezen a ponton. Nagy érdeklődéssel követjük az európai parlamenti vitákat, a módosító indítványokat, amiket az egyes tagbizottságokban benyújtottak a jelentéshez, illetve az összes szakbizottságban zajló vitákat. Egyelőre az Európai Bizottság csak megerősíteni tudja, hogy ahogy a 2015-ös munkaprogramunkban is jeleztük, jogalkotási javaslatot nyújtunk be majd a szerzőjogokról. A formális döntés még nem született ez ügyben, a tartalomra vonatkozólag, de ahogy mondtam, a Júri Bizottságban ma délután, egy korábbi időpontban, a mi prioritásunk az, hogy a fő problémákat kezeljük, amelyek a digitális egységes piac e, e, megvalósulása előtt állnak. De természetesen további dolgokon is érdemes elgondolkozni. Ezeket azonban nem feltétlenül kell a jogalkotási tervezetbe bevenni. Az Európai Bizottság most a különböző opciókat vizsgálja, természetesen a későbbiekben, az év második fejében fogunk visszatérni egy jogalkotási javaslat tervezettel. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig a jelentéstevő kap ismét szót. Arra kérem, hogy ő is a záró megjegyzéseit tegye meg. Köszönöm szépen. A vita előtt volt lehetőségem találkozni a különböző kollégákkal, az árnyék jelentéstevőkkel például, és nagyon osztoztunk az agájainkban. Hogyan tudunk megfelelő európai digitális egységes piacot létrehozni, amely a kultúrához való hozzáférést megkönnyíti, de közben védi a szerzői jogokat. Nagyon nehéz ezt az egyensúlyt megtalálni, és nagyon örülök annak, hogy sikerült különböző érdekelt felekkel tárgyalnunk. Az az érzésem, hogy egy oldalról a pozitív megközelítésben azt mondják, hogy a kulturális ipart és a digitális gazdaságot fejleszteni kell, mert ez új munkahelyekhez vezethet, egy új innovatív ágazat alakulhat ki. Más oldalról viszont ott van a kísértés, hogy a szerzőjogok tulajdonosaira vonatkozó reformokról beszéljünk, és nagyon óvatosnak kell lennünk. El kell kerülnünk egy olyan megközelítést, ami nem védi a szerzői jogok tulajdonosait, hiszen hogyha azokat, akik a tartalmakat készítik, nem védjük meg, akkor egy idő után nem lesz tartalom a határokon nyúló hozzáférésről, a felhőről tudunk beszélni. És most a módosító javaslatok révén szerintem lehetőségünk van arra, hogy megállapodásra jussunk, egyetértésre jussunk ezen kérdések esetében, például a kutatók remélem kivételek vonatkozzanak, hogy a digitális formátumot hogy határozzuk meg, de nagyon fontos az, hogy a jót és a rosszat ne egymás ellen használjuk ki, hanem mind a kettőt kellőképpen vegyük figyelembe. És ugyanakkor vegyük figyelembe azt is, hogy az ipar maga nem volt elég gyors az új igényekhez való alkalmazkodásban. A rendszer megoldásával, vagy kialakításával kell megoldanunk a problémákat. Ez a szektor a drámai válság idején is új munkahelyeket teremtett. Ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk figyeljünk rá. És az egyik javaslat, ami beérkezett az, azt a kockázatot rejti magában, hogy kiszorítjuk a KKV-kat erről a piacról, csökkentjük a versenyképességüket, és csökkentjük az európai tartalom előállítás mennyiségét. Persze fejlődik most jelen pillanatban az európai piac, mondjuk a szolgáltatások tevéke területén is, de lesz egy olyan pont, amikor az elmúlt elkövetkezendő hónapokban meg kell, hogy beszéljük majd ezeket a kérdéseket, ezeket a bizottság által javasolt dolgokat. Nagyon alaposan meg fogom vizsgálni a módosító javaslatokat, és megvizsgálom a folyamatokat, megpróbálom megtalálni az igazságos és megfelelő egyensúlyt. Köszönöm szépen a kollégának ezt a határozott üzenetet, így a vita végén. A gyuri bizottságbeli kollégáktól is függeni fog persze, tehát hogy egyet tudnak érteni az ön nagyon világos és határozott álláspontjával. Köszönöm szépen ezt a vitát. Ez volt a 17-es napi rendi pont, a 18-as az egyéb kérdések, jelen pillanatban nincsen, vagy valakinek van hozzáfűzni, olyan nincsen, akkor a következő ülések előtt a módosítók benyújtásának határideje holnap dél. Kedves kollégák, a 17-es napi rendi pont holnap dél a módosítók benyújtásának határideje 25-e következő ülésünk április 14-én 9 12.30-ig és 15-től 18.30-ig lesz. Köszönöm szépen az együttműködést, és azt, hogy jelen voltak. Nagyjából egy hónap múlva találkozunk ismét. Így az Étre Szakbizottság. Amúgy pedig még sokszor fogunk találkozni szakbizottsági kereteken kívül. Köszönöm szépen!